Presidente. Az elnök. La seduta è... Az ülést folytatottnak tekintjük. Bejelentem az választás második fordulójának eredményeit. A szavazók száma 772, az érvénytelen szavazatok száma 34. 738 szavazat adtak le, abszolút többség 320. nézzük az egyes jelöltekre első szavazatok számát. Lambsdorff úr 393 szavazatot kapott, Lunacek asszony 441 szavazatot, Papadimulis úr 479 szavazatot, Paszkú úr 517 szavazatot kapott. Tarant képviselő 271-et. Paszkúrat választották meg Papadimulis urat, Lunacsek asszonyt és Lambsdorff urat. Ők ugyanis a kifejezett szavazatok abszolút többségét megkapták. És a második forduló eredményei alapján, tehát az Európai Parlament alelnökeivé váltak. Gratulálni szeretnék ezen kollégáknak az elért eredményekhez. A 17-es cikk a kettes albekezdése alapján az alelnökök sorrendjét az rend határozza meg, mely rendben megválasztásra kerültek és hogyha egyenlő szavazat számított rájuk, akkor a kor a döntő. Ami pedig a questorok megválasztását illeti, azt javasolnám, hogy a jelöltségek benyújtásának határideje 16 óra legyen. A jelöltségeket a főtitkárságon az R00101-es irodában lehet benyújtani a Louis Weiss épületben az első fordulóra a kvesztorok megválasztását illetően, tehát 16 óra 30-kor kerül sor. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, vannak-e megjegyzések ezzel kapcsolatban?